A február 25-i ülés napi rendje hozzáférhető, van-e ellenvetés? Hogyha nincsen, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Hölgyeim és uraim, mint Tajani alelnök nevében a következő közleményt szeretném tenni. Ő megkérte arra, hogy tájékoztassak arról, hogy brosúrák hozzáférhetőek a teremben, amelyeket Tajani úr szolgáltai készítettek, és az Európai Parlamentben a biztonsági intézkedésekről tájékoztatnak.